ezt az elnökök konferenciája elfogadta. Következő témánk pedig az egyperces hozzászólások a 150-es cikk értelmében. Itt van előttem azoknak a listája, akik kérték a szót, és akkor kérem a tagokat, hogy egymást követően szólaljanak fel

véleményem szeretném felhvni képviselőtársaim figyelmét erre mert szeretném kérni önöket hogy támogassák a disability intergroup megalaktását ezen a héten. köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Jaroszláv Kaninowski úr következik egy percben. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió ban minden hetedik polgár valamilyen módon kisebbséghez tartozik, és az Európai Unióban a kisebbségek jogait elvileg védjük is. Alá kell húzni azonban ebben a kontextusban, hogy egy demokráciát azon lehet felismerni, hogy mennyire tartja a kisebbségi jogokat tiszteletben. A Lisszaboni szerződés kimondja, hogy a kisebbségeket tiszteletben kell tartani, és az alapjogi karta pedig ezt különösen képpen megerősíti. A kisebbségekhez tartozó emberek, csoportok jogait külön kiemeli, mégis látjuk, hogy az Európai Unióban folyamatosan vannak kisebbségi jogsértések. Én most Litvániáról beszélek. 20 éve tart egy diszkrimináció Litvániában. A társadalom különböző szintjein egyszerre megnyilvánuló diszkriminációról van szó. A lengyel nevek átírásáról van szó. Valensa, jedna minuta. Köszönöm szépen. Félbe kell az, hogy szakítsam. Egy percre. Jaroszláv képviselő úr kapja meg a szót. Igen, tisztelt elnök úr, október 14-én az Európai Bizottság közzétette a bővítése kapcsolatos éves stratégiáját. Ebben a Nyugat-Balkán és Törökország által elért előrelépésekről van szó, a gazdasági válság hatásairól a bővítésre. Szeretném Törökországot arra biztatni, hogy folytassa erőfeszítéseit az Európai Unióhoz való közeledés érdekében, a reformokat, és oldja meg hosszú távon ö, szomszédországokkal a konfliktusait. Törökországnak a gazdasági válság miatt még intenzívebb felkészülés tevékenységre lesz szüksége, hogy eddig elért szintet megtartsa, ugyanakkor ne felejtsük el ezt az országot, és támogassuk Törökországot előfeszítéseiben. Köszönöm szépen. Most már Tarabella kapszó. Hölgyeim és uraim, 6 másodpercenként meghal egy gyermek éhen, és egy millió fő rosszul táplált. Ezt Pittsburghben már említették szeptemberben. 20 milliárd dollárt jelentettek be, mint mezőgazdasági támogatás a fejlődő országoknak. Ez megvolt Lakvilában is, a g 8 ülésén. A múlt heti római csúcsnál, amit a FAO jegyében tartottak, egészen más realitásokat mutatott. A G8-ak vezetőjének döntése ellenére nem hozta meg a vált eredményeket. Mintegy 40 cikk került felsorolva, 44 milliárd dollár kellene ahhoz, hogy a legszegényebb országok mezőgazdaságát támogassák az FAO-nak ez a számítása. Ezzel csak annyit van, hogy az akvilai ígéreteket üdvözölték. Nagyon sajnálom, hogy ilyen kétféle álláspontok vannak, és a G20-akra hárulna, hogy ezeket az intézkedéseket végrehajtsák, de komoly kétségek vannak. Ez, hogy Pierták humorista mondja, végtelen türelem kell ahhoz, hogy megvárjuk azt, ami sosem érkezik el. Pan Antonio Masup Hidalgo. Köszönöm szépen, Antonio Masup Hidalgo a következő. Köszönöm szépen. A nyugat-szaharai helyzet igen súlyos. A az Emberi Jogi Megfigyelő Központ a régióban és más szervezetek megfigyelő központjai sem elég hitelesek. Az ott élő emberek közül rendkívül sokan eljárás nélkül börtönbe kerülnek, kínozzák őket, eltűnnek emberek, az emberi jogokat súlyosan sérték. A Szaharov díj egyik jelöltje például elüldöz, elüldöztetett a megszállott területekről. A, az Európai Unió pedig nem aktív. A legmagasabb képviselőknek a társa, az ottani társadalmak érdekében ki kellene állni. A 20 év telt el Európában a fal leomlása óta, de új falak élnek, figyeljenek, mentsék meg az életeket. E, dziękuję panu. Köszönöm szépen. Karl Haglund úr következik egy percben. Tack, herr talman. De senaste veckorna vi igen fått ta del av rapport... Köszönöm szépen, elnök úr. Az elmúlt hetekben hallottuk, hogy eh, az elmúlt évek, hogy hogyan szeretnénk a jövőt látni. A tanács és a parlament a múlt héten közve a 2010-es költségvetésről tárgyalt. A költségvetésben 20 millió euró van az Európai Unió kelet-európai stratégiájára. A parlament ezt a 20 milliót az első tárgyalások során már kiegészítette. Szeretném azonban a bizottságot felszólítani arra, hogy biztosítsa a jogalapot. Ez ahhoz szükséges, hogy a gyakorlatban végrehajtsák a programot. Úgy gondolom, hogy sürgető ez, gyorsan kell lépni. Az elmúlt hetekben olvashattunk már erről. Remélem, hogy most végre valóban teszünk valamit, a bizottságnak kell lépnie, és nekünk is. A tanácsnak ugyanígy. Mindazok, akik érintettek, köszönöm. Pani Helen. Köszönöm szépen, most pedig Ellen Flótra következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Csütörtökön Tunéziában jártam a Taufik Bendrik író és költő perében, akit azzal vádolnak, hogy közjogi váddal senkit sem téveszt meg ez a választások óta, amelyek október 25-én voltak, azóta az emberi jogok védelmezőit zaklatják és korlátlanul lépnek fel ellenük. Beneli úr október 25-én elmondta, hogy milyen szörnyűséges helyzetet élvez a a lakosság, és az ottani nagykövetségek és az Európai Bizottság semmit nem tesz, Sajnos a bizottságnak nincsen politikai felhatalmazása, hogy részt vegyen az ilyen tárgyalásokon. Egyszerűen veszélyben lévő személy segítség, iránti segítségnyújtás elmulasztásában vagyunk felelősek, és mit lehet tenni azokkal a külön, kölcsönös megállapodásaink vannak Tunéziával. Miért nem lépünk fel, hogy ezek a fel, ez a bánásmód megszűnjön? Köszönöm szépen, Váldemar Tovasevszki úr következő. pan João Ferreira. João Ferreira úr következik akkor, hogyha Simoneszki úr nincs itt. Köszönöm a szót. Negyedikén az EU izrael megállapodást írt alá, amelyben a mezőgazdasági termékek, halászati termékek kereskedelméről van szó, és arról, hogy a jelenlegi szabályok tarthatatlanok. A gazdasági szociális válságot tovább mélyíteni a jelenlegi szabályok alkalmazása, és különösen nagy baj az, hogyha az ilyen ö, politikákat olyan országoktól várjuk el, ö, mint az izraeli, ahol az emberi jogokat sem ö, tartják tiszteletben, a gázai övezetet továbbra is körülveszik az izraeli tankok. Építik a falat, és a palesztinokat kiutasítják izraeli területről, folyamatosak az emberi jogsértések, mindenféle nemzetközi jogba ütköző tevékenység mindennapos. Tehát, ha Izrael tárgyalunk, akkor nem szabad, hogy az izraeli termékeknek előnyöket biztosítsunk ilyen feltételek mellett, mert ezáltal Európa is részessé válik az izraeli bűnökben. Régóta követeljük azt mi is, hogy a palesztinoknak független álma legyen, és ennek az izraeli keresztbe tesz. Batten úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Parastroilov orosz menekült, nemrégiben nyilvánosságra hozta a Labour Party és a Szovjetunió hidegháború alatti titkos együttműködéséről szóló dokumentumokat. A, a szovjet anyagok szerint a 90-es években Kinak úr, az ellenzék vezetője, Gorbacsovval leült, titkos tárgyalásokat folytatott, megbízottakon keresztül arra, annak érdekében, hogy a Trident rakéták telepítése ne történjen meg. Ha ez igaz, akkor Lord Lordkinak gyakorlatilag egy gyakori ellenségünkkel vette fel a kapcsolatot, átjátszva, kiátszva a saját ellenzékét és a brit hivatalos védelmi politikát. Ha ez igaz, akkor Kinok úr gyakorlatilag felségárulás államsértés bűnét el. Ezt jó lenne, hogyha az angol hatóságok is tudomásul vennék, és az orosz bizonyítékok alapján Kinok urat felelősségre vonnák. Köszönöm szépen. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, akik majd most eh, jelentkeznek, hogy 79 eh, eh, név van a listámon, és

hanem a kisebbségek jogainak szavatolása a bevett európai gyakorlat szerint kulturális területi autonómiák biztostásával. köszönöm. twenty e, novembra uplynulo twenty rokov od prijatia dohovoru. köszönöm szépen a 20. évfordulóját ünnepeltük annak, hogy az ENSZ gyermekjogi dokumentumát kiadta. A demográfiai változások, a munka és a család egy, összeegyeztetése, a szegénység elleni harc, a generációk közötti szolidaritás mind olyan szakpolitikai területek, amelyekhez nem kormányzati szervek ismerete is szükséges. A gyermekek jogaira vonatkozó egyezmény szerint a gyermekeknek családban kell felnőnie. A gyermek és családvédelmi intercsoport az Európai Parlamentben több pártból álló testület. Arra kérek minden tagot, hogy képviselőt, hogy támogassa az intercsoportot politikai frakciójukon belül is. Ezzel folytathatjuk a további jó munkát. Köszönöm szépen. Csena Szárbó egy percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Az, román közös, az olaszországi román közösség helyzete egyre aggasztóbb. Egész Európa nagyon jól tudja, hogy milyen módon hibáztattak egy egész közösséget néhány személy miatt. Ez a közösség félelemben él, ez a közösség fél a sajtó egy nagyon súlyos diszkriminációról számolt be. Egy telefonvállalat igazgatója Olaszországban azt javasolta az, állampol- az alkalmazottainak, hogy ne kössenek szerződést román állampolgárságú személyekkel. Továbbá egy román, roma személy megsérült, és egyetlen egy kórház sem akarta fogadni, meghalt az közúton. Ez csak néhány példa. Ezek a románoknak, akik Olaszországban vannak, naponta ilyen helyzetekkel kell szembenézniük. Szerintem itt az ideje, hogy felhívjuk az olasz kormány figyelmét arra, hogy a románok elleni diszkrimináció megszűnjön. Hogan. Derek Falgen. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, szerettem volna az európai strukturális alapok jelentőségéről beszélni eh, Velszben és 2013-at eh, követően, de hadd reagáljak Baton úr által elmondottakra. A, igen, tisztelt brit politikus, korábbi biztos. Úgy gondolom, hogy legalább a parlamenti nyelvezetet kellene megtartania e házban, és szégyelje magát. Megjegyzései alapján elnök úr fel kellett volna szólítania őt a viselkedés szabályaira. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor most Éva eh, Vajkölnak adom meg a szót. parlamentu priložnost slišati. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Hamarosan alkalmunk lesz, hogy meghalljuk, a, meghallgassuk a legfőbb képviselő jelölteket. Ez mindenképpen egy próba lesz számunkra is és ugyanakkor válaszolni is kell majd arra a kérdésre, hogy az Európai Unió milyen befolyást tudja gyakorolni a közel-keleti béke folyamatra, és milyen kollektív szerepet tud vállalni. Mindeddig nem voltunk túlzottan sikeres ezen a területen. Egy kollega, aki előttem szólt, részletesen szólt ezekről. Ma egyszerűen ördögi kör van palesztinai kérdéssel kapcsolatban. Palesztinok megtámadják Izraelt, Izrael visszavág aránytalanul, nagyon sok a sebbesült. Úgy gondolom, hogy nem lenne egy pillanatig sem szabad nem odafigyelni ezekre a problémákra. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Chris Davis következik. Tisztelt elnök úr, az Egyesült Királyság katonái és más nemzetek katonái is Afganisztánban harcolnak és meghalnak azért, hogy országainkat megvédjük, hogy az Alkaida ne tudjon ismét erőre kapni, vagy a nők jogait ne tiporják lábbal, mint például Pakisztánban. De nincsen így világos politikai stratégia, és nem tudom, hogy katonáink halálával mit kívánunk elérni. Ahelyett, hogy biztonságot hozna ez, egyre inkább növekszik a veszély, és az iszlám szélsőségesek támogatnak egy olyan kormányt egy, egy polgárháborúban. A mi ö, fellépésünk a nyugat-európai ellenes iszlám fellépéseket erősíti. Stratégiával kell ö, rendelkeznünk, tárgyalunk kell a talibánokkal, és ki kellene bővíteni a, az irányítást. És ö, az afgán területről ki kellene vonni katonáinkat. Elnök, köszönöm szépen. Isabel Gyuran következik. Tisztelt elnök úr! nagyon jól tudja, hogy a belga állam és a ZDF Suez között októberben megállapodás született. Ez bebetonozza a ZDF, ZDF Suez-nek a monopóliumát 2025-ig, ami teljesen ellentétes a liberalizációs politikával, és ez a nukleáris technológia monopóliumát is rögzíti így sokkal nehezebb kilépni ebből. Azt tudjuk, hogy az független szabályozó előbb-utóbb át fogja engedni az, árengedé, az árfigyelést, és tehát itt komoly kérdések vetődnek fel, és remélem, hogy a bizottságnak lesz valamilyen reagálása, és rá fog mutatni azokra a problémákra, ahol valóban nincs, aki odafigyeljen, mert ugyanaz a személy a felügyelő és a felügyelt. Remélem, hogy a bizottság itten reagálni fog, különösen tekintettel Kopenhágára, ahol az energetikai kérdések és a megújuló energia központi helyet szerepel. Remélem, hogy a bizottság nem fogja engedni, hogy Belgiumban egy Pax Elektrikát hozzanak létre, ami az Elektrabels és az RDF Suez monopóliumát rögzíti. John Higgins következik. Tomorrow tens of thousands of public... Több tízezer írországi közalkalmazott tüntet most, mert nagyon alacsonyak a fizetéseik a tanároknak, a kórházi dolgozóknak, és tanthatatlan a helyzetük. A krízis, a válság különösen hatott rájuk, és ezért ők nem tehetők felelőssé. Holnap óriási országos sztrájk lesz. A jelenlegi ír kormánynak nincsen demokratikus mandátuma, Írországban a kormánynak meg kell buknia, és új kormányra van szükség általános választásokra, hogy ezeket a problémákat valaki elkezdje kezelni. Az európai intézmények is felelősek ebben. Egyre kisebb a szavahihetősége az EU-nak azután, miután az elnök választás kapcsán és a népszavazás kapcsán sok mindent lenyomtak a torkunkon, most többi, többek között az, hogy egy olyan külügyminiszter lesz az EU-nak, amely, aki soha nem foglalkozott külpolitikával, és semmilyen szempontból nem nevezhető európainak, a neoliberális többségből elegünk van. András Mölcser következik. Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Dennoch fristet der Schutz auch etnikus kisebbségekről, etnikai kisebbségekről volt szó. Nos, én is fel szeretném emelni a hangomat, amellett, hogy a tagállamok végre engedjék át az Európai Bizottságnak a beavatkozás jogát, adott esetben a kisebbségi jogok sérülése esetén. Sajnos Európában nincsen egységes nemzetközi jogra alapuló kisebbségvédelem, nagyon különbözőek a megközelítések. Franciaországban például nem is ismerik el az etnikai kisebbség fogalmát, Szlovákiában pedig megerősítettük ugyebár a Benes dekrétumokat. Ausztriában a szlovén kisebbség nek azonban megvan minden ö, kibontakozási lehetősége, tehát óriásiak a különbségek. Itt az ideje, hogy európai szintre emeljük a kisebbségek védelmét, hogy az európai értékek legnagyobbikát, a kisebbségek sokféleségét nemzetközi jog alapján végre elkezdjük megvédeni. Ezáltal is bizonyíthatnánk, hogy számunkra fontos a nemzeti és etnikai sokféleség megőrzése, és nem csak beszélünk erről. Dziękuję panu. Dziękuję panu za głosu. Köszönöm szépen. Sikerszki úr a következő. Uroczystości, które odbyły się 9 listopada. Köszönöm szépen. Ez év november 9-én Berlinben a fal leomlásának 20. évfordulójának ünnepi eseményei azt mutatják, hogy Közép-Európa a szabadság felé indult el, a megosztottság leközdése ellen lép fel, nem csak Németországban, hanem Európában. A Európa közepén és a keleti részein az átalakulások a lengyel tengerpartoknál Lech Valenza vezetésével indultak 1980-as eh, évek végén, de emlékszünk a Magyarországon az 56-os eseményekre, emlékszünk a 68-as csehországi eseményekre, nagyon sokan az ellenzékben, a különböző országokban már hosszú ideje harcoltak szabadságért és demokráciáért, sokan életüket is vesztették. Tiszteljük őket, és azokra a politikusokra is gondolunk, akik nagy képzelő erővel segítették a demokráciát. Köszönöm. Kedves kollégák, bejelentésem van. Felolvasom angolul talán gyorsabb. David Martins úr repülőgépe késni fog, de David Martens jelentése ezért nem a tervezett időben fog lezajlani, ha a ház ebbe